il presidente. Buongiorno. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Ahogy tudják, meg kell várnunk a szavazás vége előtt, szavazás kezdete előtt, elnökök értekezletének végét. Rosario Crocetta, aki tagja volt az Európai Parlamentnek korábban, egy olyan kéréssel fordult a parlament elnökéhez, hogy védjék meg a mentességét, mentelmi jogát a Palermói Bíróságon van egy eljárás ellene folyamatban, és ezt eh, a kérelmet a eh,